ilyen úr elnökli, aki a képviselőházi, aki köztársaság képviselőházának első elnök helyettese. Nagy öröm számomra azt látni, megállapíthatni, hogy Irakban a biztonsági ügyek, kérdések és jogállamiság előrehaladása jelentős mértékben valósult meg, ezek jó jelek, és reméljük, hogy rövid időn belül túlléphetnek azon nehézségeken és nagyon komplex időszakon, amelyen átment, mindannyian tudjuk ez az ország. Biztosak lehetnek benne, hogy az Európai Unió és ez a parlament mindig önök mellett fog állni annak érdekében, hogy a békét, demokráciát és stabilitást konszolidálhassák mint bármely más ország a világban, mindennek Irakban is léteznie kell. Remélem, hogy a parlamenti találkozóik hasznosak, gyümölcsözőek lehetnek, és azt is remélem, hogy a, ezen találkozók segítségével tovább erősíthetjük a parlamentjén közötti kapcsolatot. Most pedig térjünk második olvasati ajánlásra, a távolsági autóbusz és autóbuszos szolgáltatások piachoz való hozzá